Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Elkezdjük az ülésünket. Anyanyelvemre váltok. Üdvözlöm Önöket a Néppárt üléstermében. Nagyon érdekes napirendünk van, három részben. Először is meghallgatjuk a bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert, akit ezen el üdvözlök. Utána egy rövidebb meghallgatás lesz a portugáliai pénzügyi államtitkárral, ezek után pedig a koordinátorok ülése lesz. Szeretném megköszönni a bizottság elnökének, hogy azonnal elfogadta meghívásunkat, és késznek mutatkozott arra, hogy a vizsgáló bizottságunk előtt megjelenjen Moszkoviszi úrral, már kétszer beszéltünk, és Jaurová asszonynal is az aktuális jogalkotásról. A bizottságunk négy tényfeltáró missziót hajtott vég, és az Egyesült a Máltában, Luxemburgban és az Egyesült Államokban jártunk, Portugáliába, Ciprusra és Svájcba szeretnénk még elmenni. Ott különféle együttműködési forgatókönyveket észleltünk, amelyek nem voltak mindig kielégítők. Három dolgot említenék a bizottság elnökének. A dokumentumokhoz való hozzáférés. Itt a tanács blokkol, főleg a viselkedési kódex csoport tekintetében, ahol azt mondták, hogy egy kormányközi eszköz ez, és a parlamentnek pedig nincs hozzáférése. A máltai elnökség együttműködési készségével abszolút nem vagyok el, elégedett, hiszen múlt héten sem tett eleget kérésünknek, hogy egy bizottságot delegáljon, és van egy általános elutasítás, hogy a szakbizottságunkkal kezdben, szemben jogászok, bankárok és korábbi politikusok nem hajlandók együttműködni. Önnél ez teljesen máshogy van, éppen ezért szeretném megköszönni, hogy eljött tíz pontot küldtünk el önnek, ami a jelen jogalkotásra vonatkozik, és a korábbi luxemburgi stratégiák tekintetében is feltettünk önöknek kérdéseket. Luxemburg a második legnagyobb alapkezelő telephely, az Eurózóna legnagyobb banki telephelye, és a világ hatodik legnagyobb bank hatalma. És Rheinland-Pfalz tartományból származom, és mindig csodáltuk Luxemburgot, hogy milyen melbevetéssel, milyen elszántsággal folytatta Luxemburg ezt a politikáját. Ma nem az a célunk, és ezt rögtön szeretném ki is jelenteni, mert tehát nem az a célunk, hogy ma valakit pellengére állítsunk, hogy megvádoljunk. A ma publikált tanulmány véleményem szerint nem tartalmaz újdonságokat, és 23. éve vagyok az Econ szakbizottság tagja, és tudjuk, hogy 15 évig tartott, amíg a kamat irányelvek elérték a mai formájukat. Ez Ausztria volt, Hollandia, Belgium, a Kanári-szigetek, és természetesen Luxemburg volt volt itt érintett, akik ezt nem akarták tető alá hozni. Nem arról van szó, hogy vádoskodjunk ma. A vizsgáló bizottság eh, szeretne módszerekről beszélni, szeretne esetleges törvénymódosításokról beszélni, és szerződésmódosításról is. Éppen ezért bizottsági elnök úr, úgy terveztük, hogy egy 10 perces bevezetőt tart, utána pedig eh, a két társ előadónk 5-5 percet kap a kérdéseikre, megjegyzéseikre. Tehát maximum 5 perc a kérdés és a felelet ideje. Most akkor kérném a fotósokat, hogy oszoljanak egy picit az oldalakra, hogy a képviselők is lássák a bizottsági elnök urat. Tehát még egyszer köszönöm Jean-Claude és a tiéd a szó. Sehr verehrter Herr Präsident, igen, tisztelt elnök úr, sajnos nem válthatok most az anyanyelvemre. Úgyhogy az nyelvén kezdem a válaszadást, de az nem jelenti azt, hogy angolul is nem fogok beszélni. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hogy meghívtak a mai alkalomra. Ugyanazok a céljaink, az akaratunk, a, ez egy óriási kihívás, és az adőügyi ö, ö, tisztesség dolga mindannyiunkat foglalkoztat. A Panama Papers rávilágított, hogy nem működnek a jelenlegi rendszerünk, és egyes vállalkozások Európában is, és nemzetközileg is visszajönnek ezzel a szabályrendszerrel. Ezzel komolyan foglalkozunk tehát most, és elítéljük a vállalkozásoknak azon fellépéseit, amelyek kifejezetten visszajönnek a rendszerre. Ezt a rendszert a multicégek működtetik, akik az adókülönbségek, adószabálykülönbségeket kihasználva az Európai Unió országainak, de más országoknak is így elmaradt bevételt okoznak, és ez 70 milliárd euróra tehető körülbelül ez az összeg, amitől elesik az Európai Uniós országok összessége, amit egyébként lehetne közszolgáltatásokra, egészségügyre költeni, stb. Ennek az úgynevezett adóoptimizációnak nagyon sok áldozata van, 30%-kal magasabb összeget lehetne beszedni, ha a multik nem így működnének. A nemzeti szabályok sokfélesége azonban megköti a kezünket, és ez viszont torzítja a belső piaci versenyt, ezért ugyanabban a csónakban evezünk, önökkel egyetértve, és eltökéltek vagyunk, hogy egy átláthatóbb, igazságosabb, hatékonyabb adóztatási rendszert dolgozzunk ki. Ez egy közös akarat, és az is, hogy gyorsan lépjünk föl. A választók 2014 óta ezt egyértelműen megfogalmazták velünk szemben, és eltökélten azon vagyok, hogy ez így is legyen. Az Európai Bizottság mandátumának tekinti azt, hogy ebben az ügyben eljön. 2014-15, július 15 óta hivatalosan is foglalkozunk az ügyjel, és 2014. november 12-én bemutattam önöknek az ilyen programunkat, és ne gondolják, hogy a bizottság nem eltökélt a probléma megoldása mellett. Jelentős fellépések történtek, Moszkovicsi biztos úrnak köszönhetően elsősorban. Két év alatt elfogadtunk ambiciózus reformokat, ezeket egyszerű elvek alapján működtetünk, hogy ott fizessék meg a vállalkozások az adót, ahol profitot generálnak, ez az alapelv. Ezt az elvet, amely az Európai Bizottság egyébként az adórendszerek vizsgálatak kapcsán is alkalmazott, és számos multit átvizsgáltunk ilyen értelemben, Belgiumban és más országokban, és kimutattuk, hogy csak itt 13 milliárd euró adófizetés elmaradás történt, és számos a francia hatóságok által ismert cég csinálja ugyanezt, ugyanazokra mutatnak a jelek, ezért szükséges egy igazságosabb, egyenlőbb adóztatási rendszer. Ez tulajdonképpen egy forradalom, az adóügyi átláthatóság forradalma, munkánkat intenzíven folytatjuk, komolyan veszük azt, bár mi is érzékeljük, hogy ellenállás mutatkozik a végrehajtás területén. Egyes szégek ellenállnak, de a politikai akarat az igazságos és hatékony adóztatásra továbbra is megvan és erős. Mit sikerült két év alatt elérni? Az utóbbi hét hónapban például megegyeztünk az automatikus információ közlésről adóügyi témákban, januárban. Ezt véglegesítettük, és ez a szabály érvényes idén nyártól kezdve 2015. októberében döntött a Luxemburgban az elnökség erről. Folytattuk azóta is a munkát, kétoldalú meg, meg tárgyalásokat folytattunk bankokkal, tagállamokkal, svájci, lichtensteini, andorai és szambarinói pénzintézetekkel és kormányokkal, és a DAPS elvét elvének kapcsán egy csalás elleni pajzs kidolgozását javasoltuk, amelyet a vállalkozások alkalmazhatnak, de ennél persze tovább is lehet lépni. Sajnos még mindig nem eléggé erősek és egységesek a szabályok. A multi multik európai tevékenységükről kötelesek beszámolni a, mindazon tagállamokban, ahol működnek, és amikor a polgárok azt igénylik, lehetőség lesz arra is, hogy a nagy multik pénzügyi, adóügyi működésébe is betekintés nyerjenek, tehát tájékoztatási kötelezettsége van a cégeknek, ez tényleg óriási áttörés. És persze még tovább szeretnénk menni, a végleges megoldás még nem ez. Egy közös társasági adórendszer lebeg a szemünk előtt, mint vízió, amely minden nemzeti különbséget kiszűrne ezen a téren, azzal együtt, hogy figyelemmel van a tagállami adóztatási rendszerek működésére, és ilyen ügyben a tagállamokkal, önökkel, a vállalkozásokkal is folyamatosan egyeztetünk, és 2011 óta az adóügyi egyszerűsítés folyamata folyamatosan zajlik, és a határokon átnyúló gazdasági tevékenységekre vonatkozóan egyre több megállapodást kötöttünk továbbra is az a célunk, hogy közös vállalkozási adó legyen Európában, és ez megerősödjen. Ezt persze csak lépésekről lépésekre lehet elérni, de gyorsan kívánunk előre haladni, és a rendszer valamennyi előnyét szeretnénk megerősíteni, konszolidálni. És a Panama botrány kapcsán sok jó gondolat merült föl arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az adóelkerülést, az agresszív adóoptimalizációt visszaszorítani, és a vagyonkezelőkkel is együttműködni ebben az ügyben. Itt az álfa is persze egy fontos kérdés ennek kapcsán, hiszen sok az áfacsalás. Mivel ezek az adótípusok globálisan létező adók, egyre több globális együttműködésre lenne szükség, és mi azon leszünk, hogy az országok egymással egyeztessenek, és minél több tagállam fogjon össze a jó kormányzás, a jó pénzügyi kormányzás jegyében ebben az ügyben. Ezek lettek volna a bevezető szavaim és gondolom, hogy az Európai Parlament azon lesz, hogy minden erejével velünk szövetségben a revelációk, a botrányok kapcsán egy megbízható, jó új rendszert alakítsunk ki, ne essünk vissza a múlt hibáiba, hanem ezt a botrányt használjuk ki arra, hogy rendületesen tovább lépjünk. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönjük bizottsági elnök úr. Ön utalta a bizottsági javaslatokra, a tárgyalások jelenlegi állapotára, és az is igaz, hogy az utóbbi idők botrányai, amelyeket újságírók, whistleblowerek robbantottak ki, hát egy aláaknázott mezőre vittek minket, és a köz nyomására sikerült úgy néz ki, hogy a politik, elérni azt, hogy a politikai fel, döntéshozók végre részben legalább vállalják felelősségüket. Igen, azzal is egyetértünk, hogy a múlt hibáit nem szabad megismételni, sőt, én ehhez hozzátenném, hogy jó lenne, hogyha a jövőben nem 15-20 év késéssel fedeznénk föl az ilyen hibákat. A parlament az a hagyomány, hogy két társadalója van ennek a témának. Mindkettőjüknek 5 percet adok. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, Juncker úr. Örülünk annak, hogy ellátogatod ide. ide. Nézzük az első kérdést, erre már utalt is valójában. A tagállamok egyik nagyobb problémája, hogy a vállalatok, hogy a vállalatok adózásának a magatartási kódexét nem sikerült megvalósítani. Önnek is van ezzel kapcsolatban személyes tapasztalata, hiszen korábban Luxemburg miniszterelnöke volt. Az volt a célja annak a csoportnak, amely megalkotta a magatartás kódexet, hogy megfelelő, megfelelő kultúrát alakítson ki a vállalati adózás kérdésében. Ez nem történt meg. Mit tehet a bizottság azért, vagy mit kíván ön tenni, mint a bizottság elnöke azért, hogy történjen valami pozitív, meg kell reformálni ezt a csoportot, a bizottság ezt megteheti, nagyon fontos, hogy átlátható legyen ennek a csoportnak a munkája, és jó lenne, hogyha a um, egyhangúsági uh, elvvel is történne valami második dolog. A közérdekű bejelentők. Több botrányról beszéltünk, SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers – Mit tesz a bizottság azért, hogy a, hogy a közérdekű bejelentőket megvédje, jobban megvédje? Tragédia a Lux Leaks kapcsán az, hogy azok, hogy hogy azok a személyek, akik ezt a rendkívül fontos és közérdekű információt nyilvánosságra hozták, ezeket az embereket bíróság elé állították, újságírókról, másokról is lehet szó, ezeket az embereket ünnepelni kéne, nem megbüntetni. Ezzel kapcsolatban mit kíván tenni? Köszönöm. Köszönöm, kollégó. Két percben összefoglalta, nagyszerű. Ezért három percben válaszolhat a bizottság elnöke. To say that I have no direct experience. Erre azt kell mondjam, hogy nincs személyes tapasztalatom a magatartási kódex csoporttal kapcsolatban. 97-ben hozták létre, az én javaslatom volt, én voltam az ECOFIN elnöke akkor, és a megtakarítási irányelvvel is kapcsol- is kapcsolódott ez. Szerintem nem teljesen helyes az állítás nem, hogy eredménytelen volt ennek a e, csoportnak a működése, hiszen több mint 400 adórendszert vizsgáltak meg, és több mint 100 rendszer esetében tiltásra került sor, ebben luxemburgi rendszerek is vannak. Én úgy gondolom, hogy ennek a csoportnak a mandátumát meg kell újítani, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy jelenleg a bizottság kapcsolatban van a tagállamokkal, hogy ezt elérjük. Jó lenne, hogyha javítanánk ennek a csapatnak, csoportnak az eredményét, és jó lenne persze, hogyha az átlehető, az átláthatóság növeked, de szerintem most is elég jó a helyzet. Aztán közérdekű bejelentők. Hogyan lehet jobban megvédeni a közérdekű bejelentőket jelenleg dolgozik egy ilyen értelmű, egy ilyen értelmű javaslaton a bizottság. Ez még három perc se volt, mert annyira pontos kérdéseket tett fel. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm. A magatartási kódex munkacsoport elnökét meghívtuk, de lemondta a találkozót, mert azt mondja, hogy ez egy kormányközi egyeztetés, és nincs joga a parlamentnek nyilatkoznia. Fabrizia Carella, ez a személy, aki nem volt hajlandó eljönni, erre majd még rákérdezünk. Most Peter Jacseknek adok szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm Önt, Juncker úr. Bevezetőjében utalt a bizottság audit javaslataira, a jogi keretet kívánják javítani. Ugyanakkor nagyon oda kéne figyelni arra, hogy a megvalósítás hogyan zajlik. Szerintem az egyik legfontosabb eredménye ennek a munkacsoportnak az, hogy, el, ki, hogy kimondta, hogy a, hogy a bizottságnak nem megfelelő volt a bizottság nem megfelelően látta el a szerződések őre szerepet, tehát a pénzmosással az adó csalásokkal kapcsolatban nem megfelelően lépett fel, nem volt eléggé ellenőrző jellegű. Vajon ön szerint eléggé együttműködik a bizottság a tagállamokkal, amikor a jogszabályok végrehajtásáról van szó. Úgy tűnik, hogy ez nem valósult meg elég, illetve hogy nem volt megfelelő kapacitás építésem a bizottság részéről. Például nem érték fel, hogy mely országok nem tudja mag, önerőből felmérni az Európai Bizottság, hogy melyek a legkockázatosabb országok ilyen szempontból. Szerintem ez egy elég súlyos probléma. ön nem túlságosan sokszor szokott ide ellátogatni a szakbizottságba, lehet, hogy az utolsó esély arra, hogy a komoly kétségeinket eloszlassa a bizottság szerepével kapcsolatban. Ez is két perc alatti kérdés volt. Elnök úr, ez nem csak jogalkotási kérdés, ez végrehajtási kérdés is. Általában a jogalkotás jobban működik, mint a végrehajtás, ezt tudjuk. A bizottság a hatósági együttműködés keretében 39 ügyben indított eljárást, tehát a magunk részéről elvégeztük a munkát, és a végrehajtás területén is lendületesek voltunk. Amióta csak hivatalban vagyok, minden irányelv végrehajtását folyamatosan szigorúan behajtjuk, vagy legalábbis átültetésüket. És ki van a fekete listán? Mely tagállamok? Nem az a feladatom, hogy itt egyenként kritizáljam a tagállamokat, ezt meg szoktam tenni velük szemben, de igen, van ilyen fekete lista, ennek a második verziója is elkészült, és ez idén végéig meg fog jelenni, amennyiben addig ezek az országok nem tesznek valamit, hogy lehúzzák magukat róla. Tehát mindazon országok, amelyek nem felelnek meg a nemzetközi normáknak és az EU jogszabályainak, ö, válasznak téve. Darius Rozátinak adok most szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, köszönöm Juncker úr, hogy ellátogatott ide, köszönöm a bevezetőjét is. Két gyors kérdésem lenne. Először is szeretnék gratulálni a bizottságnak, hogy az elmúlt egy évben, másfél évben új jogszabályokat próbáltak megjavasolni ebben a nagyon fontos témában, tehát az adókerülés, az adócsalás elleni harcban. De a végrehajtással kapcsolatban nekem is vannak nagyon komoly kétségeim, mint ahogy a kollégámnak. A Panama Papers esettel kapcsolatban láttuk azt, hogy bizonyos tagállamok, EU-s tagállamok nagyobb gyakorisággal fordulnak elő ilyen típusú botrányokban. Ez miért van így? ők vannak olyan tagállamok, amelyek kevésbé veszik át az EU-s jogszabályokat, vagy ezekben az országokban a, joga a jogszabályokban, tehát a tagállami jogszabályokban vannak esetleg vannak esetleg joghézogok? Luxemburgra, Hollandiára gondolok. Ön erről hogyan gondolkodik, és milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban a bizottságnak? Hogyan lehet ezeket a joghézagokat megszüntetni, vagy csökkenteni? Második kérdésem, A Panama botrány ügyében mikor kezdett el vizsgálódni a bizottság, és hoztak-e létre ezzel kapcsolatban jelentést, elemzést a bizottsága belül vagy kívül? Ha igen, akkor ezt meg tudják -e osztani velünk. Köszönöm. Köszönjük, kolléga úr. Tessék, bizottság élnek úr, három perc. Had, had we undertaken in depth... Hogy készítettünk elemzést? Panama paper kapcsolatban? Hát, hogyha ezt megtettük volna, akkor már akkor már nyilván nem itt tartanák. A, biz, a biztosok jelenleg is kész, kész, jelenleg is tárgyalják ezt a kérdést, és a nekünk feltett nekünk feltett kérdésekre írásos választ fogunk adni. Moszkoviszi úrral már volt egy ülésük. Az idővel van gond. Most, most nulláról kezdek, újra kezdem. A lényeg, hogy megkapják majd írásban az összes választ. Nézzük a kérdése első felét. Én egyenlő bánásmódban részesítjük a tagállamokat, tehát mindenkit egyformán bírálunk el. Ugyanez vonatkozik a kötelességszegési eljárásokra is. Miért van az, hogy bizonyos tagállamok gyakrabban bukannak fel ezekben a botrányokban? Ön bizonyára arra gondol, hogy a múltban más volt a helyzet. Végében más világban éltünk, és és az elmúlt hónapok során arra jutottunk, hogy 12 jogszabályi javaslatot teszünk majd, lesznek még ezután is javaslatok, kicsit később, de pontosan arra törekszünk, amit az imént említett, hogy a joghézagokat lecsökkentsük, minimalizáljuk, és természetesen mindenről tájékoztatjuk majd a parlamentet. Köszönöm következő szociáldemokraták részéről Péter Zimon. Ja, Kommissionspräsident. Bizottsági elnök úr, az utolsó felsorolására hagyatkozom most. És Németországban igazából az emberek nagyon hitetlenkedve hallgatják az ilyen híreket, hiszen előbb-utóbb úgyis vitázni fogunk erről, és egész Európában összekötik ezt a nevet egy eh, dologgal, amely olyan üzleti modell, tehát hogy eh, államilag szervezett adócsalás. Tehát ez egész Európában kísért hogyha az embereknek elmondom a saját választó körzetemben, hogy mit csináltak az emberek, mit csinált a bizottság, mit csinált Barrózó, akkor csak tátják a szemüket. Tehát három dologról szólnék most. Az első egy lista a pénzmosási paradicsomokról. Itt ebben a szakbizottságban megvolt a lehetőség, hogy megvitassuk ezt a listát, amelyeket önök utasították vissza. Olyan országok vannak rajta, mint Észak-Korea, Afganisztán, vagy egy ország, amiről soha nem hallottam, Vanuatu. De azokat az országokat, amelyeket igazából meg kéne nézni, azokat nem vették rá. És igazából itt országonként kettő évig kellene hat embernek kutakodnia, hogy tudjunk valamit ezekről az országokról. Tehát igazából azt várom a bizottságtól, hogy eh, nekiveselkedik ezeknek a dolgoknak, összeállít egy listát, legalábbis olyan országokról, mint Panama. Aztán meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni, hogy a bizonyítás terhe megfordul-e. A második eh, megjegyzésem az EU-n belüli adóoázisokra, adóparadisomokra vonatkozik. És eh, el tudja képzelni, hogy eh, adóparadicsomok listáját Európán belül összeállítja? És eh, utána pedig Veszteger asszony eh, hihetetlen munkájára utalt. Nem lehetne sokkal intenzívebben szorgalmazni egy automatikus adatcserét a tagállamok között? Hiszen tudjuk, hogy mi van, tudjuk, hogy mi van a bizottságban, tudjuk, hogy bizonyos államok megtagadják az adatok átadását, amíg a bizottság a szerződések őre nem lép. Akkor azt javasolnám, hogy kérjen, hozzon létre ilyet. 2 perc, 30 bizottsági. Megismételni Simon kollega harmadik kérdését? Az adószabályok, tehát az automatikus információ cserét elhatározták, amikor multinacionális vállalatok több EU tagállamban tevékenykednek, akkor az államok, ha adat cserélnek, akkor megtudják, hogy érintettek-e bizonyos adómanipulációban. A tagállamok megtagadják az ilyen jellegű adó szabályok átadását. Pedig nagyon fontos a szerződések őrének, a bizottságnak, hogy tudja ezeket az adatokat, ismeri ezeket az adatokat. Igen, köszönöm. Elnök úr, most akkor egy picit beszél. Hát a harmadik kérdésével kezdem, Simon kolléga. Hát igen, mert ez egy jó kérdés. Tettünk egy javaslatot az adószabályokról, és a bizottságot is tájékoztatni kell, amennyiben releváns adó ügyekről van szó. Ez bizonyos tagállamok elutasították, és nem fogok engedni ebben a pontban hiszen kell az Európai Unióban egy olyan testület, amelynek van egy áttekintése az adó praktikákról, és amelyik javasolhat például törvénymódosításokat is. De mindenképpen a bizottságnak szüksége van az adószabályok ismeretére. És a tagállamok teljes mértékű együttműködésére is szükségünk van. Tehát az adóhatóságok vezessék tovább az Európai Bizottságnak azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az ott tevékenykedő multinacionális vállalat nekik megtesz. Az a véleményem, és már mondtam is, hogy az adóparadicsomok listáját az Európai Parlament visszaküldte a feladónak azzal a megjegyzéssel, hogy nem teljes. Tehát az adóparadicsomok listáját ki kell egészíteni. Igen? Igen, ezt mondtam, de németül. Tehát. Humaine, vraiment, nous n'avons pas les ressources humaines. Azt mondta, hogy nekünk nincs meg a megfelelő emberanyagunk, hogy eh, ezt elvégezzük. Én nekem én nem vagyok olyan jól ellátva, mint bizonyos parlamenti képviselők, úgyhogy én nem fogok olyasmit meg is megígérni, amit nem tudok tartani. Tehát az átcsoportosítást nem lehet olyan könnyen megoldani. Tehát ebben a tekintetben rá vagyunk utalva a tagállamok jó indulatára, hiszen bizonyos tagállamok ismernek olyan adópraktikákat az Európai Unión kívül, amiket a bizottság nem ismer. És hogyha ezek a tagállamok nem működnek együtt, akkor nem tudunk mit tenni. Éppen ezért a tagállamokhoz fordulunk, hogy az ő véleményük szerint ki esik az adóparadicsom kategóriába. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mely tagállam mely államot tekint adóparadicsomnak. És melyik azok az államok, amelyek pénzt mosnak? Köszönöm szépen. Elnök úr, a következő a listámon Bent Luke professzor az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot, Juncker úr. A megjegyzéseiben, a bevezetésében elmondta, hogy a Panama Leaks után már tudjuk, hogy milyen méretű adócsalás zajlik a multinacionális vállalatok részéről. El kell, hogy mondjam, azért ezt elég sok helyen tudtuk. Németországban nyílt titok volt, hogyha védeni akartuk a pénzünket az adóhivatal előtt, akkor Luxemburgba kellett menteni. A kérdésem az, hogy a Panama Leaks révén tudta meg, hogy léteznek ilyen adócsalási technikák? Vagy már tudta korábban? Tehát most pontosítsuk a kérdést. 2003-ban az európai adómegtakarítási irányelvvel kapcsolatban tudott már erről a problémáról? És hogyha tudott róla, akkor Luxemburg miért nem vezette be, akarta az automatikus adatcserét. Tehát miért Luxemburgban vezettek be egy forrásadót az adatcsere helyett? Tehát miért nem akarta Luxemburg azt tenni, amelyet más európai államok megtettek? A második kérdésem, és uh, itt a forrásokkal való ellátottság, tehát nem csak a Panama Leaks-ről van szó, hanem a luxemburgi adó megállapításokról is, és itt igazából torzítások is történtek. De a bizottság valószínűleg nincsen olyan helyzetben, hogy a LuxLeaks alapján rendszeresen feldolgozza a dolgokat. Tehát mindig megmarad a szelektivitás veszélye. Tehát, hogy bizonyos esetekkel miért foglalkozik a bizottság, más esetekkel meg miért nem. Tehát igazából a feltételes adó megállapítás tekintetében szeretne lépni a LuxLeaks alapján? Köszönöm szépen. Kettő perc. Lukke professzor úr jó sok kérdést tett fel egyben, de először még Zimon kollégára térek vissza, mert azt is rákérdezte, hogy foglalkozunk-e az Európai Unión belüli adóparadicsomokkal. A, a bizottság javaslatait a tagállamok megfelelő módon megvalósítják, végrehajtják, akkor erre már nem lesz szükség. Tehát arra van szükség, hogy a tagállamok hajtsák végre a bizottság javaslatait. Tehát nem kell listát létrehozni, hanem meg lehet az adóparadicsomot nevezni név szerint, amennyiben felmről a gyanú. Most Luxemburg miért a forrás adót részesítette előnyben, és nem szüntette meg a banktitkok, hát ez most túl messze menne. De emlékeztetnék arra, hogy más világban éltünk. És a tudományban is az volt az uralkodó nézet, hogyha egy magasan kezdődő forrás adót bevezetünk, akkor ez a banktitok megszüntetése lenne. Belgium, Ausztria és Luxemburg bevezették a forrásadót, 2005 és 2011-ig növekedett. 35 százalékra emelkedett. És Luxemburg, Belgium és Ausztria is képes lenne átállni az ön által javasolt rendszerre bizonyos feltételek között. Tehát, tehát az Európai Unióban, Liechtensteinban, Svájcban, San Marinóba is el lehet vinni a pénzeket, és ezeket is bele kellene vonni az európai vérkeringésbe. De az Egyesült Államok ha az Egyesült Államok egyetértene az automatikus adatcsere rendszerrel, akkor, és ezt 2002-ben javasoltuk, akkor előbbre jutott volna a világ. És az Európai Parlament is jóvá hagyta ezt. Tehát ez nem volt egy együttdöntési eljárás, de a parlamenttől egy véleményt kért a bizottság, és az Európai Parlament ezt a modellt engedélyezte. Tehát, hogy egymás mellett létezzenek különféle adózási modellek. Nem foglalkozom a bizottság versenyügyi kérdéseivel. Tehát soha nem nyilatkoztam konkrétan egy versenyügyi dologról. Azért, mert a bizottság Luxemburg ellen is fellépett. És igazából nem is akarom azt a látszatot kelteni, hogy én a verseny ügyekkel foglalkozom. Luxemburg esetében sem. És éppen ezért Vesteger asszony autonóm ebben a tekintetben a saját kollégiumával, és nagyon jól teszi a munkáját. Hogy bizonyos dolgokkal foglalkoznak, másokkal nem annyira intenzíven, vagy máshogy, ezt Veszteger asszonytól kellene megkérdezni. Lehet. Most itt átcsoportosításról beszéltünk a bizottságon belül, tehát hogyha azt mondják, hogy a KOM főigazgatóság forrásai nem elégségesek, akkor át lehet csoportosítani más helyekre is a munkát. Természetesen. Tehát most a megtakarítások hozamáról, igen, európai megoldást kerestünk 1997 óta. Az ECOFIN tanács elnöke voltam, született egy alap megállapodás, hogy egész Európában megadóztatjuk a takarék hozamokat. Nem tudom, hogy mennyi német pénz került Luxemburgba, azt sem tudom, hogy mennyi luxemburgi pénz van Németországban. De az adószabályoknak ugyanazoknak kell lennie. Tehát igazából, hogyha nem helyi lakosokról van szó, akkor a takarék betéteket nem adóztatták meg. Köszönöm szépen, elnök úr! A következő a listámon az ALDE nevében Michael Teurer. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt bizottsági elnök úr! Most egész nyíltan bevallom, hogy csalódás volt az, amit mondott. Véleményem szerint itt eljátszottak egy esélyt. Tehát ami a polgárokat és minket is érdekel, az az, hogy a Panama papírokban Putyin úr bizalmasai is érintettek voltak, Assad bizalmasai, tehát szankciós listákon álló személyek. Tehát itt postaláda cégekről van szó, adócsalásokról, és természetesen felmerül a jogi felelősség kérdése. És a Panama, panamai dokumentumokban, és a panam, panamai dokumentumokban Luxemburgot negyedik helyen említik, és ki a felelős? Ki viseli a politikai felelősséget ezért? És hogyan dolgozzák fel? Tehát ez, ez mind rendben volt? Tehát mit csinál a bizottság önnel az élén, hogy feldolgozzák ezeket a dolgokat? Kiegészítésképpen a luxemburgi megbeszélésünkön azt mondták, hogy 2400 esetről van szó, nem 1500 esetről. Köszönöm ezt az információt, nem ismertem. Toirer kollégának azt mondanám, az előbb említettem, hogy 12 jogalkotási kezdeményezés született, és júliusban terjesztjük elő, és az ön kérdésére választ kap. Tehát nem csak Luxemburgra vonatkozik ez, és Luxemburgtól nem olyan messze van tenger, és ott vannak szigetek is, tehát nem csak Luxemburg érintett. De júniusban mindenképpen meg lesz az irányelvre irányuló javaslat, és reméljük, hogy 2019-ben hatályba lép. Tehát nem lehet mindig az ügyvédi hallgatásba burkolózni. És Toyrer úrnak lehetőségem van még egy kérdést feltenni. Tehát a politikai felelősség kié? nem hinném, hogy a politika terén kell keresni a felelősséget. És hiszen igazából nincsenek meg a szakismeretek ezekről a manipulációkról. És uh, itt ezt őszintén bevallom, hogy különféle utakon, módokon megpróbálják a pénzeket eljuttatni oda, ahol kevesebbet adózik. Köszönöm szépen. Fábio Di Mázi a nevében. Juncker úr, a legutolsó megbeszélésünk, hogy mondjuk nem volt szerelem az első pillantásra, úgy emlékszem, hogy sok dologra nem is emlékezett, Eh, amikor itt eh, tárgyaltuk a luxemburgi ügyeket, az előzetes adó megállapítások tekintetében, és szeretném megkérdezni, hogy eh, bizottsági elnökként fel akarja-e szólítani a tagállamokat, hogy a viselkedési kódexre vonatkozó dokumentumokat rendelkezésre bocsássák. És eh, igazából, amennyiben eh, ezeket a tagállamok átültetik, akkor nincs mit elrejteniük. Tehát a kamat irányelvnél igazából volt egy kivétel is, és ön szorgalmazta ezt a kivételt, tehát hogy EU-s lakos egy jogi személyen keresztül nyithat valamilyen offshore paradicsomban egy számlát. És másodszorban a TAX különbizottságban azt mondta, hogy soha nem tárgyaltunk közvetlenül adó dolgokról, tehát van egy belső adóbevételi szolgáltatás az Egyesült Államokban, és például ők az Amazonnal találkoztak, és a luxemburgi tiszteletbeli konzul is részt vett ebben a dologban. Tehát megkérdezném, hogy miről beszéltek a találkozón a jó luxemburgi konyháról, vagy szó esett az adópolitikáról is. A madeirai pénzügyi államtitkár azt mondta, hogy 2012-ben a luxemburgi nagykövet Madeirán járt egy bevásárló túrán egy listával, azon vállalatok eh, megbízásából, hogy Luxemburgba vigye a Madeiren időközben megadóztatott cégeket. Tehát, hogy most ez egy saját akció volt, vagy kormányzati megbízás volt mögötte. Egy nagykövet általában diplomata, tehát nem saját szakára dolgozik. És uh, Kreke úrral nem kereshettem a pincében, nagyon sajnálom, tehát nem tudom, hogy e-mailen, személyesen, vagy magánrepülővel utazott. Köszönöm a kérdést, és most öné a szó, elnök úr. súlyos dolgokra hívja fel a figyelmet, hogy Krekemer úr ezeket a anyagokat mikor adta át, Nem tudom. De tény, hogy eljutott hozzám az anyag, nem az a lényeg, hogy hogyan jutott el, mert ezt nem is tudom, hanem igen, valóban eljutott hozzám. Nem állítottam soha, hogy nem beszéltem másokkal adókérdésekről, csak azt mondtam, és ez igaz is, hogy egyes cégekkel kapcsolatban soha nem kaptam és tettem konkrét ajánlatot. Az Amazon ö, ö, nagyon akart Luxemburgba jönni, de az Amazonnal én nem kötöttem semmilyen konkrét megállapodást, ez egyébként nem is a pénzügyminiszternek a dolga. Tehát kérdések és válaszok hangzottak el, de soha nem ö, tettem adókönnyítést, vagy adókönnyítésre vonatkozó ajánlatot egy cégnek sem, így az Amazonnak sem. Az adóügyeket egyébként Luxemburgban az adóhatóság intézi. Nálunk ez nem a pénzügyminiszter hatásköre, más országokban lehet, hogy ez másképp van, ez tudom is, hogy másképp van. De a hiányzó dokumentumokat szívesen eljuttattam önnek, de a luxemburgi nagykövet Portugáliában az nem adó tanácsadói tevékenység. Nem, ő diplomata, és egyébként el sem tudnám képzelni azt, hogy Assemble úr, a külügyminiszter ilyen értelemben utasítaná a nagykövetét eh, Portugáliában, hogy konkrét adóügyekben tárgyaljon. <clears throat> Ezt a kérdést eh, egyébként már föltették a külügyminiszternek, és ez az ő dolga, illetve a jelenlegi kormányi, hogy erre válaszoljon, de kizártnak tartom. Amit pedig 2013. decemberéről mondott, arról pedig nem tudtam. Sven Giegold következik a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, biztos bizottsági elnök úr. Kicsit belenéztünk abba, hogy magánszemélyek adóztatása ügyében Luxemburgban mi történt az utóbbi években, és azt állapítottuk meg, hogy rendszer szerűen az európai kamat irányelvet, amely egyébként eredetileg is egy Luxemburg igénynek felelt meg egy 10%-os követelésnek. Ezt Luxemburgban folyamatosan rendszer szerűen megkerülték, megsértették, és ahogy Langen úr is rámutatott, ez csak Luxemburgban zajlott így, Belgiumban, Ausztriában nem, és ez offshore társaságokat szolgált, illetve életbiztosítást kötő biztosítókat, és nagyon is ösztönözte őket az adócsalásra, adó elkerülésre. Ezzel kapcsolatban a következő a kérdésem önhöz. Ön azon tagállamoknak, amelyek most nem teszik nyilvánosságra ezeket az arataikat, azokkal szemben el fog járni, illetve lehetséges lesz arra, hogy jogsegélyt vegyenek igénybe azok a személyek, akik ezt a rendszerszerű adócsalást tapasztalták, szóvá tették, akár Luxemburgban is utolsó sorban. A Panama botrány után a főigazgatóság, ezt helyesen teszte, egy hatfős pénzügyi kivizsgáló csoportot állított föl. Elége ez a létszám a munka elvégzéséhez. A tagállamok az önáltal utóbbi évek során előterjesztett dolgokat rendszer szerűen lábbal tiporják. A 106-os cikk értelmében a bizottság ezen tagállamokkal szemben eljárhatna, hiszen a unfair versenyhez járulnak ezzel hozzá, és más országoknak ö, okoznak kárt. Ez a bizottság dolga, az ön felelőssége, hogy ne lehessenek Európán, az Európai Unión belül adóparadicsomok. A három kérdésére ö, háromszoros igen a válaszom. Világos volt. Gigold úr, pótkérdést kívánja föltenni? Köszönöm a pozitív választ. Akkor mi is dolgozunk tovább. Sokan kívánják azt, ahogy Toyrer úr is elmondta épp az előbb, hogy ön most Saulusból lett Paulus, saugusi fordulatot hajtott végre, de azért a polgárokkal szemben el kell számolnia azzal is, amit korábban miniszterelnöként, pénzügyminiszterként tett. Sajnálatosnak tartom azt, annak ellenére, amit az utóbbi időszakban pozitív ö, hozott, ami akkor történt. Gigold, Gigolt úr, értem én, hogy ön visszafele is szeretné vizsgálni ezt az ügyet, és a részletek érdeklik. De jó lenne, hogyha a hitelességemet nem azzal mérni, hogy egyes tagállami kormányok jelenleg mit hajtanak végre, hanem azzal, amit én bizottsági elnökként tettem és teszek. Eddig egy olyan bizottság sem létezett, amely ilyen keményen felépett volna, mint mi az adóelkerüléssel szemben. Nagyon sok intézkedésünk, kezdeményezésünk volt, és ezek emlékezetes dolgok. 2015-ben megszületett a pénzmosás elleni irányelv, 2015. októberében az automatikus információ csere adóügyekben színű irányelv, amely januárban hatályba lépett, és 2017. novemberben lesz az első értékelése. 2016. januárjában javaslatot tettünk az automatikus információs rendszer országonkénti jelentéstétellel való kiegészítésére, ez sem létezett korábban soha. Javasoltuk továbbá, a tanácsban ennek nem nagyon örültek, hogy ezeket az országjelentéseket tegyük nyilvánossá. 2016 áprilisában volt ez, és önök 2017 januárjában erre rábólintottak, mint egy 9 hónappal később ugyan, de ez a döntés is megszületett, amit üdvözlök. 2016 júliusában további javaslatokkal éltünk a pénzmosással kapcsolatban, és 2016. júliusában ugyancsak új szabályokat vezettünk be a tulajdonos információk közléséről 2015-16, tehát ráadásul a, a nemzetközi átláthatósági megállapodások aláírásának évei is voltak. 1997-ben és 2002-ben erültek fel ezek a gondolatok először, és idáig tartott, míg végül mi ezt bevezettük. 2016 januárjában az adóelkerülés irányelvet szigorítottuk, és 2016 novemberében további szabályokkal, vagy javaslatokkal szabályokra vonatkozóan javasoltuk kiegészíteni ugyanezt, és ez is 2011 óta várt az elfogadásra, az első gondolat már akkor merült föl. Tehát mi nagyon sok mindent megvalósítottunk, és 2016. októberében a kettős adóztatással kapcsolatban hoztunk döntést, amely 2019-től egy új vitarendezési mechanizmussal bővül majd ki. 2016. januárjában a tagállami adó rendszerekről adtunk ki listát. Idén júniusban fogjuk ezt tovább bővíteni, 13 javaslatot tartalmaz ez, tehát ezt tette konkrétan az én bizottságom. Köszönöm szépen! Abban egyetértünk itt a szakbizottságban, hogy az Európai Bizottság ezen a területen jelentősen előre haladt, ezt nyilván üdvözöljük. Az EFDD nevében most David Coburn szólít. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Örülünk Jean-Claude Juncker úr, hogy ellátogatott ide, mindig örülünk neki. Luxemburgnak önnek, Luxemburgnak ön volt a a miniszterelnök, és úgy tűnik, hogy ön nagyon lelkes híve az adóversenynek. Ez remek. Az adófizetők pénzét megfelelően hatékonyan kell használni. Jean-Claude Juncker ancien ez volt a régi hitvallása. Most viszont úgy tűnik, hogy megvádott, meggondolta magát, és az összes adó versenyt eltörölni, ez pedig Jean-Claude Nouveau akkor. Hogyan lehet ezt a két Jean-Claude-ot összeegyeztetni? Gigoldul azt mondta, hogy olyan, olyasmi ez, mint a pálfordulás. Önnel is ez történt? Mi történt Luxemburgban? Mi ez a nagy különbség? Nem tudok visszatérni a régi, jó, öreg Jean-Claude Junckerhez, amikor igazi adóverseny volt, amikor hatékonyságra is, hatékonysággal is büszkélkedhetett, és jót tett mindez a gazdaságnak. Köszönöm a kérdést, parancsoljon kérjük a választ. David. Kérde, mert gondolkoztam is, hogy mikor, mi lesz a slusszpoint, de megvolt, úgyhogy jó. Amikor amikor ilyen skizofrénként írnak le, de hát nem tudom, hogy ezzel tudok-e azonosulni. A szerződés egyik alapelve az adóverseny, ebben mindig is hittem, most is hiszek. De mostanában jobban koncentrálok egy, egy olyan dologra, amit többen, magammat is beleértve nem vettünk elég komolyan. Ez pedig nem más, mint a tisztességes adóverseny tehát tisztességes adóversenyre kell törekedni, ez nem mindig volt így. Sajnos az Európai Unióban vannak jó kézagok. Egy példát szeretnék mondani. Ott van például az ÁFA irányelve. 91-ben az ECOFIN vezetve, én fogadtam ezt el, 250 különböző eszköz létezik ezzel kapcsolatban országonkénti változással, a tagállamok mindig a saját érdekeiket figyelembe véve tárgyalnak a derogációkról. Tehát, az alap, tehát a különböző alapelveket tartalmazó irányelvek alól ö, szeretnének derogációt kérni. Igenis nagy szükség van az adóversenyre. Köszönöm. Jó, a következő az ENF részéről Mário Borgéció lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt, elnök úr. Juncker úr is nagyon jól tudja, hogy a pénzügyi ügyleteket, illetve ügyleteket sokszor úgy teszik meg, hogy elrejtik a valós ügylet vonatkozó neveket, mindenféle módszerrel meg lehet ezt oldani. Milyen konkrét intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy például az adó paradicsomok esetében, Hollandia, Luxemburg esetében meg lehesse, hogy ezt ne lehessen megtenni, tehát megfelelő ellenőrzésre kell törekedni a tőke eredetével kapcsolatban és természetesen arra is oda kell figyelni, hogy a bűncselekményekből, bűncselekményből származó tőke ne keveredjen bele valahogyan a reál gazdaságba. Nos, a Panama Papers-ből is kiderült, hogy Michel Muscat, Muscat T, a miniszterelnök feleségé az egyik cég. 2016-ban több mint egy millió dollárnyi dubai illetéségű cégtől származó bevétele van ennek a cégnek, ez pedig nem más, mint az azerbajdzsáni diktátor családjához kötődő cég. Azerbajdzsán és Lavaletta vajon milyen energetikai szerződéseket kötött emellett ezzel párhuzamosan? Ezek botrányos esetek. Ezen súlyos hírekre valamilyen módon reagál, vagy fel kíván lépni ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen. A máltai kormányzat esetét már megtárgyaltuk, de elnök úr, önél szó koridor a máltai egyes esetekről nem tudok most nyilatkozni. Ez az illetés máltai hatóságok asztala. Tehát igazából megtagadom azt, hogy most egy máltai ügyről nyilatkozzam. Ami az első kérdést illeti, tehát az adóhatóságok számára elérhető tulajdonosi információ. Nos, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy 2016. júliusában új szabályokat javasoltunk, így aztán az információt ezután már elérhetik az adóhatóságok is, mert rendkívül fontos az, hogy a kedvezményezett tulajdonosokról szóló információ eljusson az adóhatósághoz, tehát tudni kell, hogy pontosan milyen személyazonossághoz köthető egy nem túl átlátható tá- vállalkozás. Jó, van egy kiegészítő kérdés. Ez egy, csak egy észrevétel. Ez azt jelenti, hogy az elnök úr beismeri, hogy jelenleg a maffiák és szervezett bűnöző csoportok nyugodtan be, beszivároghatnak a reálgazdaságba, senki nem ellenőriz senki. this uh, in July 2016 júliusában javasoltuk ezt. Természetesen még ahhoz idő kell, hogy a, jog, hogy a tagállamok ezt átemeljék a saját joganyagukba. Másfél két évre van szükség, tudva, hogy milyen sürgős, valószínűleg másféléből kell kijelölni. Köszönöm, Markus Ferber a következő néppel. Ja, Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Egy helyen csak igazolhatom, amit mondott. Tőlem Luxemburg jó messze van, de Ausztria közel. És tőlünk a pénzt inkább Ausztriában vagy Svájcba viszik, és nem Luxemburgba. Tehát azért elég sok a bűnös, illetve elég sok volt a bűnös ebben a világban. Én most uh, emlékeztetnék arra, hogy a bizottság jóvá hagyott egy adóparadicsomot az Európai Unióban, a Madeirát. És 1987-ben foglalkoztak az ügyjel, és jóvá hagyták Madeira különleges státuszát, és a bizottság emlékeztet arra, hogy a meglévő engedélyezés nem jelenti azt, hogy Madeirán, az autonóm területen egy offshore adóparadicsom jöjjön létre. Tehát ez itt arról szólt, hogy a gazdaságot élinkítsék és munkahelyeket teremtsenek. Tehát 2014-ben 1820 cég 700 munkahelyet teremtett. Tehát nem azokról van szó, akik felcsavarozzák a postaládákat, hanem az igazgatókról, akiket ott kineveznek, és akiknek több mint száz cégük van. A madeirai pénzügyminisztertől azt az információt kaptuk, hogy Funcsállon, ahol nincsenek felhőkarcolók, egy épületben 180 cég lakik, tehát az a kérdés, ami engem foglalkoztat, az az, hogy milyen intézkedéseket foganatosít a, a bizottság, hogy a 87-es megállapítása tényleg azt a célt szolgálja, hogy a gazdaság növekedjen, munkahelyeket teremtsenek? Tehát szeretném megkérdezni, hogy felülvizsgálják -e ezeket a dolgokat, és hogy a bizottság ellenőrzi -e, hogy Madeiren tényleg a gazdaságot élénkítik-e. Elnök úr, kedves Markusz, Hát szerintem ez a kis határforgalom Bajorország és Ausztria között. De ne aggódjál, ahogy bevezetik Németországban az autópálya díjat, drasztikusan lecsökken a kishatárforgalom. A, a, a, a Kleines tál az egy külön történet, de ott nem kell autópálya díjat fizetni, mert nincs autópálya. Tehát a Delor bizottságra emlékeztetnék most először Madeira ügyében. A Delor bizottság tette ezt a gesztust. De az a szabály ma is érvényes, hogy az Európai Unió perifériáján helye, elhelyezkedő területek különleges elbánásba részesülnek. Madeira is eléggé a periférián van, és igazából nem tudok most itt csípőből mindent pontosan megválaszolni, most ez a Dölor bizottság döntése volt, nem vagyok teljesen képben Mabeira esetében, de igazából a madeirai pénzügyminiszter, aki felelős a postaláda cégekért, és nem a bizottság. Még van egy kis időnk. Ez az engedély egy behatárolt időre szólt, és állandóan megújították legutoljára a Barroso bizottság. És Portugália a trojkával is kötött egy megállapodást, és ebben a megállapodásban az is benne volt, hogy az ilyen különleges adóügyi szabályzásokat felülvizsgálják. Tehát azért ez a bizottságban is téma volt, az eurócsoportban is tárgyaltak erről a témáról, tehát azért szerintem ismerjön ezt az esetet. Tehát a bizottság feladata, hogyha már egyszer egy ilyen különleges engedélyt ad, akkor megnézze, hogy tényleg betartják a feltételeket. Üdv. Das war Horst Lange, aber ich musste. Igen, akkor most... Igen. De hát ez nem a te bűnöd volt. De most nagyon szívesen visszatérek erre a madeirai témára, megvizsgáljuk, és nem tudtam, hogy a trojkában ilyen kitételek is voltak, hogy Madeirával is foglalkozzanak. Tehát az biztos, hogy a trojka esetben észszerűen viselkedett. Köszönöm. Most a frakciók körét lezártuk. Négy KDI felszólalás van eddig. Louis Michel, Pervans Perez, Anna Gomes és eh, Dzsambacki úr az ECR részéről. Általában egy perces, egy KDI, és rövidebb a válasz, és Louis Michellel kezdek. Oui, monsieur le président, tout d'abord, je, je vous remercie des Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a sok magyarázatot. Én azt tudom elmondani, hogy az ön bizottsága sokkal többet tett ez ügyben, mint az összes többi előző bizottság. Az önök munkája szerintem kolosszális, nyilván még nem értünk a végére, hosszú út van még előttünk, de sokkal többet tett, mint a, a Barrozó egy bizottság, aminek én is tagja voltam a reformjaik messze túlmutatnak a Barozó egyes bizottságon, csak azért mondom el, mert így tartom ezt helyén valónak. Egy kérdésem lenne, a bizottság miért nem kéri azt a bizottságoktól, és miért nem kéri azt tehát a, tagállamoktól, hogy hogy harmonizálják az adópolitikájukat. Szerintem ez sokkal határozottabban, nagyobb nyomással kéne ezt megtenni. Igazi jogbiztonságra kell törekedni, ezáltal a, közvetlen fiskalitás kérdésében is fölléphetne az Európai Unió. Jó lenne, hogyha koherensek lennének az eszközeink, nem normális az, hogy az ügyvédek és a tanácsadó cégek azt javasolják a klienseiknek, hogy használják ki a különböző lehetőségeket, illetve ott van még a forum shopping is, mint probléma. Nem arról van szó, hogy passzív a bizottság. Szerintem a bizottságnak mindenképpen saját felelősség elé kéne állítani a tanácsot. Köszönöm szépen, elnök úr. Tui, minden attól függ, hogy milyen hatája fogadjuk ezt el. Gyakorlatilag a személyi jövedelmadó kérdésében, ahogy ezt te javaslod, a teljes harmonizációra törekedni talán túlzás lenne. De azért lehetne közelíteni az adó az adókulcsokat, illetve egyáltalán az adózás mikéntjét, ez mindenképpen jót tenne. De miután az adó kérdésekben egyhangú döntéshozatal van, ez eléggé megnehezíti azt, hogy előre haladjunk. Talán amikor legközelebb um, felülvizsgáljuk a alapszerződést, akkor talán erre is gondolni kéne. Tehát, hogy adó kérdésekben ne ilyen legyen a döntés, a különben tényleg egy helyben toporgunk. Köszönöm. Pervans Berez következik, ő is egy percet kap. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Elnök úr, a magas kockázatot jelentő harmadik országok listájáról lenne szó, a parlament kétszer is megnyilatkozott ebben a kérdésben. Ugye ezen a listán különböző országok szerepelnek, olyan országok is. Ezek, ezen a Kajmán-szigetek, Panama, Bermuda, Libanon, ezek az országok szerepelnek itt például. Tudom, hogy a óparadicsom és a, és a pénzmosás nem ugyanaz, de azért mindenképpen egyfajta minősítés ez a lista is. Ön azt mondja, hogy eh, Jurova asszony ügyeiben nem kíván beleszólni, nem fog előni neki, hogy mit kell tennie. De csak azt mondanám el, hogy a bónuszokkal, illetve a pénzmosással foglalkozó osztály eredetileg Hill biztos úrtól függött, és aztán Jurava asszony kapta meg ezt az osztályt, pedig úgy gondolom, hogy Moszkoviszi urat illette volna meg ez az ügyosztály. 200 országról van szó, ezt nem lehet egyik napra a másikra megoldani, de vannak olyan országok, amelyek esetében nagyon komoly a gyanú. Nem lehetne ezekkel az országokkal kezdeni a vizsgálatot? Nem pedig egy másik, másik helyen felállított listára kéne utalni. Elnök úr, említettem, hogy ezekről a, prob- ezekről a problémákkal az év vége felé fog foglalkozni ismételten a bizottság, a biztosok jelenleg azzal foglalkoznak, hogy ezeket a mechanizmusokat ellenőrizzék, de ezeket a listákat ki fogjuk, ezeket mindenképpen teljes listává kell tenni. Holnap egyébként a beruházási bankra vonatkozó javaslatot fogja véglegesíteni. Úgyhogy ez, ez már a jövő. Köszönöm, Anna Gomes, egy perc szintén. Elnök úr, Reméljük, hogy a bizottság segít majd abban, hogy tisztán lássunk, hogy mi is történt a Torolykában, amikor Portugáliában a középosztályok hihetetlenül nagy adóterheket szenvedtek, de a pénzt mégis az offshore cégekbe menekítették ki, például a Spiritus Santu csoport által, senki nem vette észre, sőt, még adóamnestiát is kért a bizottság. A kérdésem, a bizottság odafigyel arra, hogy hogyan történik a pénzmosás? Aranyvízumok, beruházási programok, útlevéleladás. Ez sok európai országban gyakorlat, Portugáliában is. Illetve mi a helyzet a szabad kikötőkkel? Gondolok Luxemburgra. Ez, a leg, ez egyik legújabb pénzmosási eszköz. És nem a itt nem adóelkerülés beszél, pénzmosásról, és arról, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen is föl kell lépni. Jó, két kérdés. Szabad kereskedelmi, szabad kikötők, illetve a útlevélvásárlás. Nos, korábban említettem, hogy új pénzmosási szabályaink vannak azért, hogy az adóelkerülés és terrorista finanszírozás ellen harcoljunk. Ez a javaslat jelenleg tárgyalási fázisban van, a parlament, a tanács és a bizottság háromoldalú egyeztetésnél tart. Ezeket a kérdéseket mind-mind meg lehet tárgyalni a tárgyalások alatt. Szabad kikötők. Oké. Okay. A második kérdés? Ezt meg, meg fogom vizsgálni, meg fogom vizsgálni ezt a problémát. Nem pontosan tudom, hogy miről is van szó. Mi nem vizsgáltuk meg, de már megvitattuk Luxemburgban, és a luxemburgi szabad kikötő felügyelő tanácsának az igazgatója hangsúlyozta velem szemben, hogy semmilyen jogsértés nem lát, de nem vizsgáltuk meg. A következő Angel Dzsambacki az ECR nevében. Köszönöm szépen! Tisztelt Juncker úr! Nos, korábban beszéltünk arról, hogy hogyan nézett ki az adórendszer Luxemburgban, beszéltünk a panamai botrányról, beszéltünk írügyekről is, és azt kell mondjam, hogy az egész nagyon komoly kételyeket vet föl, de beszéljünk a jövőjéről is. Az EU-Kína csúcsa kapcsolatban tennék föl egy kérdést. Milyen intézkedéseket terveznek, illetve miről egyeztetnek a kínai kollégákkal való párbeszéd közben. Jó lenne, hogyha a China Leaks-et elker- elkerülnénk. Válasz következik. 2014-ben Brisbane-ben, Ausztráliában volt egy G20 ülés, és akkor döntöttünk az automatikus információ cseréről. Nem minden európai értett egyet, és de a nemzetközi üléseken azóta, vagy csúcs találkozókon azóta ezt folyamatosan felvetjük, mert ez igazi probléma. Köszönöm szépen. Három további felszólalás. Thomas Mann, Evelyn Régner, az első kettő. Köszönöm szépen, Jean-Claude. Örömteli, de meglepő, hogy az összes kritika jobbról vagy balról kijelentette, hogy ez a bizottság elnök tett valamit. Nem tudtam, hogy 12 kezdeményezés volt. Ez nagyon fontos. Megmarad az adóverseny, de legyen tisztességes is. Legyen sokkal tisztességesebb, mint eddig. Ez egy nagyon lényeges dolog. A zavaró tényező még mindig a tanács, tehát a tagállamok. Tehát nem lehetne a bizottság elnökének kijelenteni, hogy változzon meg ez a barzalmas egyhangúság a tanácsban? Tehát politikai nyomást kell gyakorolni abban a tekintetben, hogy szülessenek más döntések. Hát nem tudom, Jean-Claude Juncker támogat minket ebben? Már egy pár perc elmondtam Thomasnak, hogy egy szerződés módosítás jó lenne, és igazából itt egyhangú, többség helyett minősített többséggel lehetne változtatni az adó szabályokon. Köszönöm. Evelyn Régner. Köszönöm még egyszer, a szabad kikötő, tehát uh, égnek áll a hajam. Tehát itt ez azt jelenti, hogy szabad, megszabadul a vámoktól, megszabadul az adóktól. Tehát ez hihetetlen, hogy Európában, az Európai Unióban lehetséges az, hogy olyan értéktárgyak, mint az arany, képek, fegyverek egy jogi senki földjén tanyáznak. Tehát ha a bizottság megállapítja, hogy eh, nem csak, nem csak megnézi, hanem eh, vizsgálja és jogi lépéseket tesz, akkor ez hova vezet? A politika azzal kezdődik, hogy megtekintjük a valóságot. Tehát mielőtt cselekszünk, megnézzük, hogy mi van. Ja, oké, okay, das war eine klare Zusage. Igen, hát igen. Először megvizsgálni, és akkor utána cselekedni. Aha, tehát igazából a bizottságnak van kezdeményezési joga, és nem a parlament. Elis Lein. Presidente Juncker. Köszönöm szépen, elnök úr. Juncker úr. Egyértelmű, hogy nem fenntartható az ilyen típusú adóverseny, főleg, hogyha 0,005 ezred százalékos adókulcsok is létezhetnek. Gondoljuk el azt, hogy ez egy globális kihívás, ezt sem tagállami szinten, sem európai szinten nem lehet megoldani. A fejlődő országok fizetik meg ennek leginkább az árát az adócsalás, az adóelkerülés miatt. Szerintem ellenő, országonként országonkénti elszámolásra van szükség, amely nyilvános, és amely túllép az Európai Unión. Tehát a harmadik országokról is ezt el kell készíteni. A bizottság ahhoz, hogy ezt elkészítse, még túlságosan gyenge automatikus adatcserére van szükség, információ cserére. Mit tesz az Európai Bizottság azért, hogy ne szülessenek olyan kereskedelmi megállapodások a fejlődő országokkal, amik elősegítik ezeket az illegális praktikákat, illetve hogyan, hogyan lehet a nemzetközi adópolitikában ezeket a kérdéseket megreformálni. Szerintem az ENSZ szintjén kéne ezzel valamit tenni. Milyen tervei vannak erre vonatkozóan? Köszönöm. Parancsoljon. A kereskedelmi megállapodások kapcsán és az adóügyek kapcsán egyaránt fellépünk, és sikerült nem volt könnyű. 85 országot meggyőzni a világban arról, hogy részt vegyenek ebben az információ megosztási rendszerben. Nézzenek utána, hogy ez pontosan mit jelent, de a G20-ak óta úgy tűnik, hogy ez még tovább megy, és a G7-ek ülésén is beszéltünk erről. Nyomást gyakorlunk az országokra, hogy ellenállóbbak legyenek, mivel már csak két percünk van. Pirkorunen asszonynak adom meg az utolsó kérdés okán a lehet. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék egy kérdést feltenni, hogy eh, a bizottság belső munkájában hogyan foglalkoznak a politikai eszközökkel, hogyan lehetne az adó megkerülés és az adócsalást felszámolni. Például az Európai Beruházási Bank eh, és eh, az Európai Újépítési Bank gyakorlata mindig eh, olyan területeken landolnak az általuk nyújtott pénzek, ahol adóparadicsomok vannak. Tehát az Európai Beruházási Bank is igazából európai pénzeket kezelő alapok is megjelennek mindig offshore területeken. A bizottság belső politikai konzekvenciája hogyan mutatkozik meg ezen a téren, és hogyan próbál a jövőben alakítani ezen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük. Elnök úr, ehhez tud-e valamit mondani? A kérdés hasonlít Pervans kérdéséhez, hogy ez az EIB, BERD összefüggés rendszerre, erre odafigyelünk. Mi volt a kérdés? Választottam, csak nem tudom, hogy mi volt a kérdés. Válaszírnek pijn. Igen, igen, körülbelül. Körülbelül ez volt. Oké. Okay. Gut, ich darf äh, unser hier... Igen, akkor... Köszönöm, akkor köszönjük a bizottság elnökének, hogy eljött hozzánk. Nyílt, fair párbeszédet folytattunk. 19 kolléga tett fel kérdéseket. Sok sikert kívánunk önnek a javaslatok átültetéséhez. 15 perc szünetet rendelek el.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 Good afternoon. Jó napot, jó napot kívánok. Elkezdjük a második meghallgatásunkat. Németül beszélek, tegye fel a fejhallgatót, ha kérhetem. A madairai adó ügyi miniszter Trocha Andrade urat köszöntjük körünkben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hogy a portugál és specifikusan madeirai adószabályokról beszéljen nekünk. Juncker eh, elnök úrnak is föltettek Madeirával kapcsolatos kérdést az imént, és gondolom lesznek most is a képviselőknek kérdéseik. 45 a rendelkezésünkre. Általában úgy szoktunk eljárni, hogy egy perc kérdés, két perc válasz. Kérem önt is, hogy tartsa be majd a beszédidőt. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. De előbb tartsa meg bevezetőjét 5 percben. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm Önöknek a meghívást a vizsgálóbizottság ülésére. Nagyon fontosnak tartom az Önök feltáró munkáját. Európában évtizedek óta nagyon sok az offshore vállalkozás, adóparadicsom, és nagy mértékű az adó elkerülés, és sajnos ezek között nem csak adó optimalizációs, hanem rendesen bűn cselekményből származó pénzmosás is zajlik. A Panama botrány irányította rá ismét a közvélemény figyelmét ezekre az adóelkerülési, adócsalási technikákra, és a portugál adóhatóság más országokkal összefogva feltárta a Panama dokumentumok kapcsán nálunk érintett személyek és vállalkozások körét, 165 ilyen volt, folyamatosan most is zajlik még a vizsgálat velük kapcsolatban. Az OECD G6 fórumán is ugye volt alkalmunk erről beszélni sokat. Sok tanulságot le lehet vonni ebből a botrányból, a Panama botrányból. A legfontosabb ezek közül talán az, hogy ne higgyük, hogy a jövőben könnyebb lesz ö, formálisan információt szerezni. Néhány dologra fény derült, de sok ezek közül a már ö, korábban történt ö, rendellenesség. Sok olyan van, ami nem konkrétan adó bűncselekmény. A legjobb módszer a megelőzés legjobb módszere az automatikus adatcsere szerintem, és ezért mi is azon vagyunk, Portugália, hogy multilaterális és bilaterális megállapodásokat kössön az Európai Unió országaival az automatikus adatcseréről. Önök azzal hívtak meg engem, hogy számoljak be a preferenciális adószabályok működéséről Portugáliában. Portugáliából sajnos nagyon sok pénz irányul ezen adóparadicsomokban. 2011 és 2014 között utólag kiderült, hogy még több, mint gondoltuk. Nagyon sok adatot elhallgattak a hatóságok elől. Ezzel kapcsolatban egy dolgot kell elmondanom, hogy az offshore-okba irányuló pénzek felfedése még nem jelent semmit. Általában háromszögezéssel működnek ezek a visszaélések, minimum három országot vesznek igénybe hozzá. Az első transfer még úgy, ahogy legális, lekövethető, de utána elmassák a pénz eredetét, és úgy utalják tovább azt. És ez csak nemzetközi, európai, minimum európai, de jó lenne, ha nemzetközi szinten lehet feltárni, mert a harmadik országból harmadik országba irányuló transfereket már nem tudjuk lekövetni mások együttműködése nélkül. Tehát minimum az európai transfereket, az európai háromszögeléseket Európának képesnek kell lennie lekövetni, illetve hát persze az lenne a legjobb, hogyha harmadik országokat is ebbe be lehetne vonni. Köszönjük szépen, és köszönjük azt is, hogy elfáradt Brüsszelbe. Mi is indítunk majd egy tényfeltáró utat Portugáliába, a mai információt ezt fel is fogjuk használni ehhez. A két társadalmadónak adok most szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy ellátogatott ide, köszönöm, hogy beszámol arra, hogy mi a helyzet Portugáliában. Én is kíváncsi lennék bizonyos dolgokra, például a nem ellenőrzött transferek esetében 2011-14 között offshore cégeknek több milliárd euróról van szó. Elmondaná, hogy hogy lehet az, hogy ekkora mértékű pénz folyt át adóparadicsomokba ellenőrizetlenül? Ez hogy lehet? Tudjuk, hogy ez kitől származik, vagy milyen közvetítőkön folyt át. A Portugál Nemzeti Bank többször is megjelenik, mint közvetítő. Ez hogy lehetséges? Hogy áll a nyomozás Portugáliában, illetve az is, azt is szeretném megkérdezni, hogy az az ügyész, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, megfelelően információt kap-e, megfelelő hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy ezt, a, ezt elvégezze ezt a feladatot. Akkoriban, ugye a trojka ellenőrzése alá tartozott, egy felügyelet alá tartozott Portugália, az paradicsomokba az paradicsomokba való pénz átszivárogtatás, hogy lehetett lehetséges ilyen körülmények között? Köszönöm, kérjük válaszoljon. Köszönöm. A nem ellenőrzött tranzakciók tekintetében, amennyiben eh, ismereteink vannak ezekről, a illetékeseknek az adóhatóságokhoz el kell juttatni az adatokat. Az adatok megvizsgálása során kiderült, hogy eh, voltak bizonyos tranzakciók, melyek során 10 milliárd euró nem, tehát 10, 10 milliárd euró nem került be a statisztikákba, és nem jutott be az adóellenőrzés mechanizmusával sem. Mind a két helyzetet korrigáltuk, de az informatikai foghíjakat is lezártuk, és az adóhatóságnak így minden lehetősége megvan, hogy hozzáférjen az adatokhoz. Tehát az informatikai rendszerünk volt elsősorban hibás ezért. Pillanatnyilag az ügyészség is hozzáfér ezekhez az információkhoz, és most új pénzmosásra foglalkozó jogszabályokat is megfogalmaztunk, ahol megelőző módon lehet fellépni, mielőtt történik valamilyen büntetőjogi felelősséggel járó eset. Tehát a trojka igazából nem szól bele ezekbe a dolgokba. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy eljött ide a meghallgatásra. Engem az érdekelne, hogy hogy az EU-s jogszabályok átemelését a portugál jogban hogyan értékeli. Ugye Juker úr itt járt az előbb, úgyhogy megkérdezném, hogy a bizottsággal milyen az együttműködés ebben a témában, illetve hogyan látja az összes közvetítő, vagy hogyan vélekedik az összes közvetítő fél felügyvizsgálatáról, ide tartoznak az adótanácsadók, ügyvédek és bankok is. Köszönöm. Várjuk a választ. Köszönöm szépen. Az európai intézmények szerepe mindenképpen elengedhetetlen volt az információ csere alapjait ők alakították ki. Ezt a bevezetőmben is hangsúlyoztam. Illetve az is nagyon fontos és megjegyzendő, hogy jelenleg egy nagyon nagy átalakuláson megy keresztül az európai és a nemzetközi jogi keret. Az autom- rövidesen megvalósul az, hogy automatikusan hozzáférjünk külföldi információhoz. Nagyon fontos, hogy megismerjük a különböző adókulcsokat, és nagyon fontos az is, hogy pontosan ismerjük, hogy az egy adott országban keletkező vagyont milyen feltételekkel adóztatja meg egy-egy ország. Az EU nyomon követi az OECD kezdeményezéseit. Ezt mindenképpen dicséretesnek tartom, ezt folytatni kell. Ami pedig az európai szintű az európai szintű végrehajtási kötelezettséget illeti, hát itt valójában arról van szó, hogy ez továbbra is nemzeti, tehát tagállami hatáskörben van a végrehajtás, Úgy gondolom, hogy, eh, támog, hogy arra kéne serkenteni, összönözni a tagállamokat, illetve az Európai Bizottságot, hogy eh, olyan mechanizmusokat hozzanak létre, amelyek segítenek a tagállamoknak. Köszönöm szépen, államtitkár úr, pontosan tartja magát az időhöz, ez nagyon jó. Most a frakciók nevében Junior Melo a néppárt nevében. Köszönöm. Mielőtt elkezdem, valamire szeretnék utalni, és az elnökséghez fordulok. Ez a vita egy politikai vita. Tehát a tényeken kell dolgoznunk, és nem utalásokon. És amit Jeppe Kufu kolléga említett, az alapján Megkérném az elnökséget, hogy vegye figyelembe, hogy volt egy hiba a dologban. Amikor a tranzakciókról szó volt, 2011 és 2014 között, akkor a ügyeljünk az időre. Tehát a szocialisták is legyenek itt pártatlanok. Az a adófelügyelet igazgató nője utalt, hogy a 20 nyilatkozatból 18 2015 és 2016-ban készült. És itt három tranzakció volt a jelenlegi kormányzat alatt. Ezt is figyelembe kell venni. Tehát nem szabad hibát elkövetnünk. Tehát 20-ból 19 2015-16-ban volt, és négy a jelen kormányzat alatt. Na, most akkor áttérek a tényleges témámra, elnök úr. Üdvözlöm az államtitkár urat, és a következő kérdést tenném fel neki. Tehát titkos megállapodások 2010-ben, igen, 2010-ben igazolták, hogy így volt, a szocialista kormány Szokrates úr vezetése alatt Szerzsú Vaszku képviselte, és azt szerették volna elérni, hogy Panamát vegyék le az adóparadicsomok portugáliai fekete listájáról. Itt eh, Panamát javasolták, hogy vegyék le a listáról, de Panama rajta volt ezen a listán azért, mert a PST alatt megszavaztak egy törvényt, melynek értelmében eh, nem lehetett eh, a fekete listáról kivenni országokat. Másodszorban. Az államtitkár úgy döntött, hogy Uruguayt leveszik a listáról, és pedig joghatározatok megsértésével. Hiszen itt van egy A, B, C, D cikk a 73-as cikk értelmében. Szeretném megkérdezni az államtitkárt, hogy hogyan tud egy olyan törvényel élni, amelyet megsértenek. És egy nyilatkozat nem sérthet meg egy törvényt. A másik kérdésem, hogy kértek-e az adóhatóságtól állásfoglalást, és a harmadik kérdésem, a portugál parlamentben államtitkár úr beszélt erről a 10 millióról. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezzel a 10 milliárd euróval. Tehát milyen tranzakciókat, milyen bankok részvételével érintett ez. Tehát egy kicsit több időnk van most a válaszra, tehát választ kérünk. Melu úr. Most itt nem szeretném ezt a számot korrigálni, és itt jogi pontatlanságokra utalnék, hiszen olyan dolgokról szólt, amelyek a dolgokat előkészítették. Tehát ami most a konkrét kérdését illeti. Hát amit a tömegtájékoztatásból tudok, nem voltam ennek a kormány, annak a kormánynak tagja, ezért a tömegtájékoztatásból tudom. Tehát a kormányom miniszterelnöke, illetve egy olyan miniszterelnök, amely az ön pártjának tagja, azt mondták, hogy Portugália le akarta venni Panamát az adóparadicsomok listájáról 2010-ben. De a panamai külügyminisztériumnak is van egy kijelentése, miután Pascuello miniszterelnök ott járt. Tehát a panamai kormányzat szerette volna ezt elérni. A listán főleg olyan országoknak kell szerepelni, amelyek nem készek az együttműködésre. Éppen ezért lényeges az, hogy hozzáférjünk az adó információkhoz. Tehát itt most tényleg nem arról van szó, hogy az egyes országokban milyen az adóztatás. Tehát itt igazából egy nyilatkozatról volt szó, melynek értelmében három országot töröltek a listáról. És ez volt az adóparadicsomok lehető leghosszabb listája, amely nálunk létezett. És ez a leghosszabb EU-s adóparadicsom lista. És három országot levettünk erről a listáról, olyan országokat, amelyek betartanak bizonyos szabályokat, és amelyek Portugáliával adatcsere egyezményt kötöttek. Tehát megállapodtunk bizonyos mechanizmusokban, amelyeket nemzetközi megállapodásokban is rögzítünk. És az OECD részéről is van lépés. Panamát az említett okok miatt lehetett levenni a portugál fekete listáról, és ezt közöltük a panamai nagykövetséggel. Hiszen Panama nem szereti, hogyha nemzetközi szinten beszélnek róla, ezért más utakon juttatjuk el az információt. A én kormányom korrigálta a helyzetet, és statisztikai információkat is nyilvánosságra hozott az interneten. Tehát ezek az információk. Tehát amennyiben az információkat nem bocsátják rendelkezésre, az jogszabályba ütközik. A portugál jogalkotás itt megállapította a titoktartást. Köszönöm. Igen, egészen röviden. Rövid leszek. Elnök úr, fölolvasom a 73 cikk D pontját, hogy jobban értsék ezt a cikket, tehát a 73 per D-t. Nem az OECD írja a portugál törvényeket. És megalapíthatják ennek értelmében, hogy most a kormányzat megsértette-e a szabályokat, vagy nem. A 79, 78-as, a 80-81-es cikk, és örülnék, hogyha az információkat odadja a titkárságnak. Igen. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Tehát az információkat megvizsgáljuk. Anna Gomes a következő. Köszönöm szépen. Államtitkár, üdvözlöm Önt! Vajon hogyan lehet azt bárhogyan is megmagyarázni, hogy ezeket a nyomozásokat késleltetik, a 2014-2014 közötti átutalásokra vonatkozik ez a nyomozás. De mi történt utána? Mi a helyzet 2015-16-tal? Az arra vonatkozó adataink megvannak. Szeretném tudni, hogy az átutalásokat vizsgálják-e itt, ugye Madeirát is figyelembe kéne venni. Pontosan mekkora összegről van egyébként szó? ...2015-ben mit tudunk erről az összegről? Erre nagyon kíváncsi lennék. Aztán mi a helyzet az adó elkerülési mechanizmusok esetében azokra az országokra, ahol akik közvetítőként szerepeltek, az ő esetüket, vagy az ő viselkedésüket mennyiben vizsgálják. Vagy ott van az áfacsalás is mennyi megy ezen keresztül, az illegális tevékenységen keresztül a Rotterdami kikötőn? Köszönöm szépen. Nos, ut- utalt a nyomozásra a pénzügyminisztérium tól eltérő testület végzi ezt a nyomozást, hát nem mi, várjuk ezt a jelentést, a nyomozásról szóló, nyomozás lezáró jelentést. Nos, úgy tűnik, hogy volt egy volt egy kis gond a, az információs technológiával, 2013 és 2016 között jelentkezett a probléma, 2016-ban döbbentünk erre rá. Valójában nem egy hatalmas problémáról van szó, de már utaltam arra, hogy milyen szabályok vezérlik az adatok nyilvánosságra hozatalát. Madeira Portugáliához tartozik, a statisztikák tehát az összes átutalásra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy honnan erednek ezek az átutalások. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak Madeirára, mint Portugáliára. Egyébként a portugál jogszabályok elleni lenne, hogyha a fekete listán EU-s tagállamok lennének. Kiegészítő kérdés? Igen. Hallottam híreket arról, hogy az adó nyom, adózati nyomozás igazgatója, nyomozó hivatal igazgatója azt mondta, hogy már vége van ennek a nyomozásnak, ezt lezárták, ez ön nem tájékozódott? Amikor a parlament tárgyalta ezt Portugáliában, akkor arra jutottunk, hogy a B, hogy az elhangzott, hogy a BS bank csoporton keresztül folyt a pénz túlnyomó többsége. Erről van információja? Elnézést. Nagyon Melo úrnak is elmondtam, hogy a, hogy a parlam, hogy a portugál jogszabályok értelmében nem tudok erről beszámolni. A nyilvános adatok arra vonatkoznak, hogy milyen összegekről van szó, és milyen országokba kerültek ezek, ezek az interneten elérhetők. Úgyhogy nem megerősíteni nem tudom, sem megcáfolni nem tudom azt, amit most mondod. A két legnagyobb frakció már túllépte a felszólalási idejét, ez igazságos így. Most az ECR Pirko Ruohonen Lerner kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Portugália az Európai Unió és a Valuta Alap kölcsöneit kapta, hiteleket. Szeretne megkérdezni, hogy milyen fajta tárgyalásokat folytattak, hogyan folytatták le a tárgyalásokat a, a hitel tekintetében szóba került a Madeira különleges helyzet, illetve a hiteleknek feltétele volt az, hogy Portugália fellépjen az adó megkerülés ellen. Prioritások voltak ezek a dolgok a hiteltárgyalások alatt. Hogyan foglalkoztak ezekkel a témákkal? Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szerintem két külön kérdés ez. Az egyik az adórendszerrel foglalkozik, a madeirai adórendszerrel, a különleges adórendszerrel, hiszen a madeirai szabad kikötőben egy európai rendelet különleges övezetet hozott létre. És erre azért volt szükség, mert Madeira egy nagyon távoli térségnek minősül, és ez véleményem szerint igazi fejlődési támogatást jelentett a madeirai régiónak. És ez a kérdés a pénzügyi szolgáltatások tekintetében a múlté, tehát már nincsenek ilyen különleges pénzügyi szolgáltatások Madeirán. Most akkor az adó megkerülés, az adó csalás elleni harc, természetesen ez nagyon sok nemzeti kormány prioritása volt, a lehető legkülönbözőbb szinteken, a lehető legkülönbözőbb területeken, például az áfáról szó volt, vagy arról a tényről, hogy eltúlozzák az áfát, eltúlozzák itt az áfa szerepét, illetve a vagyontárgya kiértékelése esetében is voltak Pontatlanságok. Portugália megpróbált itt olyan mechanizmusokat létrehozni, amelyek kiegyenlítik a helyzetet. Tehát például a PEPS eljárás vezetett minket, de fékezési mechanizmusok is ide tartozhatnak. Tehát például annak a lehetőségnek a kiküszöbölése, hogy közvetítőkön keresztül vegyenek részt embereken, vagy hogy változtassák az összegeket. Ezek mind-mind olyan technikák, ahol a jogalkotó több transzparenciát szeretett volna elérni a pénzügyi szektorban. Köszönöm. A GUE nevében Miguel Viegas. Köszönöm. Jó napot, államtitkár úr. Üdvözlöm a bizottságban Egy rövid kérdésem lenne önhöz. Először is a Panama Paper ügyében történt vizsgálatok, illetve a Swiss Leaks ügye, ahol 611 portugál adófizető érintett. Mi a helyzet? Mit tudtak visszaszerezni ebből a veszteségből? Mennyi elcsalt adópénzt sikerült visszaszerezni, és szerintem a szélesebb nyilvánosságnak is ismernie kellene ezt a témát. Gyakran beszélt a banktitokról, adótitokról. Szeretnék rákérdezni, hogy ez ma mit jelent? És hogy a pénzmosást hogyan lehet megakadályozni, illetve megelőzni. Új kihívások előtt állunk, és új jellegű adatok vannak, új jellegű módszerekkel kell az új adatokat kezelni. Nem tudom, hogy van-e megfelelő forrás, személyzet ezekre az ügyekre. Rátérek egy nagyon konkrét kérdésre, ez pedig az országjelentések témája. Tudom, hogy Portugáliában is szóltak erről, hiszen agregált országjelentések vannak, és Portugáliában egy magasabb határértéket, 750 milliót állapítottak meg. Tehát mielőtt az adatokat továbbítani kell. Szeretnék rákérdezni, hogy hány vállalat éri el ezt a 750 millió eurót, hogy a gazdaságnak milyen szegmensét érinti. Ez, ez nekünk nagyon fontos. Köszönöm. Két perc kérdés, most öné a szó. Köszönöm. Igen. A legtöbb információ, ami kiderült a Panama botrány során, elavult, régi. Nehéz közvetlenül ezeket a dolgokat már ezeket az összegeket visszaperelni. Aminek persze bűnügyi vonatkozása volt, azt továbbítottuk a megfelelő hatóságokhoz. Maximum indirekt visszatérítési igényeink és erőfeszítéseink lehetnek, de ezeket is hátráltatja a kivizsgálás ideje. Tehát ugye csak egy éve volt az egész dolog, minden vizsgálat még folyamatban van. Persze menet közben gondolkodunk azon, hogy mi az, ami visszaszerezhető, de látjuk ennek a korlátait. Az ilyen típusú feltárások, szivárogtatások jogi értelemben bármennyire igazaknak tűnnek, jogi értelemben sokkal nehezebben érvényesíthetők, bizonyíthatók. Ezért is fejlesztjük most keményen az, a számítástechnikai és személyi állományunkat, hogy az ilyen mértékű és gyakoriságú ügyekről közvetlen információnk legyen. Ami az országonkénti jelentéstétel értékét illeti, ha minden országnak de minden ország általában más országok információjára nyitott, és a sajátjait pedig nem szívesen adja ki. De Portugália támogat egy alacsony küszöbértéket, de tudjuk, hogy más országok kevésbé, és ilyen magas szint mellett, határszint mellett kevés ország érdekelt abban, hogy ebben részt vegyen pláne hogyha különbözőek ezek a határértékek. Tehát minden országnak egyszerre kéne elfogadni közös értékeket. Ketten kívánnak még szólni. Gigold úr és José Manuel Fernández. Köszönöm szépen. Egy kicsit káosz az életem ma. Csatlakozom az előttem szólóhoz, angolul beszélnék. Talán könnyebb. Három konkrét kérdésem lenne amiután kiderültek ezek a disznóságok. Ön nem, önök nem mutattak ki olyan kötelezettséget visszamenőleg, hogy Portugáliának lett volna ö, határon ö, átnyúló tőke transferek kapcsán pénzmosás elleni intézkedési kötelezettsége? Döntöttek -e arról, hogy azokat a bankokat, amelyek belekeveredtek ebben az ügybe, és amelyeket korábban senki nem ellenőrzött, most konkrétabban ellenőrzés alá vonják, és történt-e ügyészi eljárás, kezdeményeztek-e ügyészi eljárást ezen bankokkal szemben. Továbbá szeretnénk tudni, hogy ki fogja azt garantálni, hogy Portugáliában a pénzmosás elleni szabályokat valaki tényleg végrehajtja, érvényesíti. Milyen garanciák vannak arra, hogy a pénzmosás elleni szabályokat a jövőben Portugáliában valaki alkalmazza. Köszönöm szépen! Egy dolgot leszeretnék szögezni. Az offshore tőke transferek felügyelete csak adó értelemben a mi hatáskörünk, ez különálló tevékenység a pénzmosás követésétől. A portugál törvények értelmében a transferekre vonatkozó megfigyelés jelentéstétel át kell, hogy menjen a pénzmasás elleni intézményrendszeren. Ez a nemzeti bank nálunk, nem az adóhatóság. Ez két különálló rendszer. Ezért az adóhatóság nem adóvonzatú pénzvasási ügyekkel nem foglalkozik. Az FATF-hez néhány héttel ezelőtt csatlakozott Portugália, így ezért néhány hónapon belül persze jobb lesz a mi rendszerünk is, de az én ambícióm most az, hogy ne csak a Nemzeti Bank jelentésére alapuló adatok alapján indulhassunk el, meg a rendőrségi, meg ügyészségi eljárásoktól különálló módon, hanem ezek összehangoltabban működjenek. De a portugál rendszer is működik a maga módján, és azon ügyek, tények tekintetében, amelyeket említett, ha bűncselekmény gyanúja merül föl, ezt automatikusan jelentjük a bűnüldöző hatóságoknak. Ezt eddig is így tettük, és a jövőben is így tesszük. Ezzel ez megint csak nem az államtitkár feladata, hogy ezekben eljárjon, de a jelentést megtesszük a megfelelő szervek felé. És persze az említett bankokat sokkal szigorúbban vizsgáljuk, nézzük azóta, mióta belekeveredtek ezekbe az ügyekbe. Erre igen a válaszom. Juan Fernandesnek adok szót. Which one? akkor ki? De... Vannak itt rabályok, kedves, szabályok, kedves kollégák. Itt bizalom, bizalmi kérdésről is van szó. Szerintem, hogyha valaki e, ezeket a szabályokat megszegi, akkor e, mindenképpen e, oda kell figyelni arra is, hogy a pénzmosás is szabályokat megszegik. Én nem értem, hogy a két oldal miért nem működik együtt, része adó elkerülés, másik pénzmosás. Jó lenne, hogyha a pénzmosással kapcsolatos információkat a bankfelügyelet is megtudná. Így aztán a vállalatok, vállalkozások összefonódásaira jobban jeládnak. Egyértelmű, hogy a különböző felügyeleti szerveknek jobban össze kéne dolgoznia. Parancsoljon államtitkár úr! Nos, próbáljuk meg, próbáljunk meg itt világos viszonyokat teremteni. A pénzmosási jogszabályainkat természetesen az európai jogszabályokra, jogszabályok alapján dolgoztuk ki. A bankok kommunikálnak a felügyelőti szervvel, vagyis a Portugál Nemzeti Bankkal a joghatóságok is, illetve a jogi hatóságok is megkapják ezeket. A pénzmosás elleni irányelvnek teljes mértékben megfelel ez, tehát a gyanús transferekkel kapcsolatban ez nagyon is működőképes. De az offshore átutalásoknak egészen más a célja, nem a pénzmosás, hanem az adóelkerülés a pénzmosási rendszertől eltekintve beszélnünk kell arról, hogyha az adóhatóságok rátapintanak arra, hogy vagy gyanust, gyanút fognak, hogy, hogy bűncselekményre került sor, különös tekintettel a pénzmosásra, akkor természetesen ennek van következménye. Tehát, hogyha a pénzmosásnak bármilyen gyanúja felmerül, és ez az adóhatóság tudomására jut, akkor az, az adatok, az információ elkerül, eljut a különböző hatóságokhoz. Most következik Fernandes úr, köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első kérdésem, valószínűleg erre igen nem vagy nem tud válaszolni. Nuno esetében ezt már megtette. Az adóparadicsomok listájáról lekerült három ország. Kérdésem, hogy ezt a, ezt a kormány kérte az adóhatóságtól, vagy hogy történt ez? Természetesen az adóhatóság részese volt az egész folyamatnak, őket meghallgattuk, amikor a jogszabályt kialakítottuk. az adóhatóság számos véleményt adott már ki, és mondom, ők részét képezték ennek az egész folyamatnak. Jó, akkor államtitkár úr, akkor elmondhatjuk azt, hogy az adóhatóságok pozitívan vélekedtek erről, pozitívan járultak ez hozzá. Ez, ezt úgy érti, hogy elküldtük-e az adó ügyi tanulmányok, adóügyi tanulmányi központba a jogszabálytervezetet? Nem, nem így járunk el, nem ők nem adtak rá zöld utat, nem erről, nem így történik az, az egész folyamat. Jó, ez azt jelenti, hogy akkor nem volt pozitív véleménye mindenről a az hatóságnak? Amit én elmondtam, Az csak, az, az csak úgy lehet értékelni, mint amit elmondtam. jó akkor én akkor arra jutottam, hogy az adóhatóság nem nyilatkozott pozitívan erről, erről a javaslatról. Nem látok további kérdéseket. Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött három és fél hét múlva. Portugáliában lesz tényfeltáró missziónk, mert eléggé gyakran járt nálunk. Köszönöm, hogy most is eljött. És most ezzel a köszönettel zárom az ülést, és minden jót kívánok önnek. Eljövünk Portugáliába, találkozunk, és akkor ott megtárgyalhatjuk az összes többi nyitott kérdést. Tehát most berekeztem az ülés ezen részét, négy perc szünetet tartok, és utána a koordinátorok megbeszélése lesz. Nem nyilvános, és örülnék, hogyha aki nem érintett, elhagyna a termet. Köszönöm.